Chairman Gulgiari? Yes? Yeah, yeah, everything is fine. Honorable members. Tisztelt képviselők, hölgyeim és uraim! Tisztelt parlamenti képviselők! Úgy vélem, hogy talán valamit mondhatnék a politikáról, arról, hogy én mit gondolok. Én szeretném, szeretném azt, hogyha az emberek megvalósíthatnák álmaikat. Egy olyan társadalmat szeretnék, ahol az emberek és a természet egyensúlyban vannak. Egy fenntartható gazdaságot szeretnék, amely semmit nem vesz el a következő generációktól, egy nyitott társadalmat szeretnék, ahol különbözőek lehetünk. Ezért, hogyha engem kineveznek versenyképességi biztosként, azért fogok tenni, amiért én mindig is tettem politikai életemben, vagyis azért, hogy se nem a nagyokat, se nem a kicsiket képviseljük, és ne éljen senki sem vissza a hatalmával. Ugyanis az igazságos verseny által a különböző elképzelések is felvirágoznak, és a fogyasztók is jobban hozzáférnek a termékekhez, és ez munkahelyeket teremthet. Ez nagyon fontos. Nagyon különleges pillanat ez számomra. 25 évvel ezelőtt jártam először az Európai Parlamentben, stasérként, gyakornokként. Soha nem gondoltam volna, hogy egy szép napon itt fogok állni, illetve ülni önök előtt. Ezért óriási megtiszteltetés számomra, hogy itt lehetek ezen a meghallgatáson. 21 éves voltam, amikor a pártomon belül Dániában az Európai Ügyek Bizottságának tagjává váltam. Hiszünk Európában. Ez volt a szlogenünk, ezt ma is tartom. Három évvel ezelőttre, hogyha előre tekerjük az időkerekét, majdnem pontosan három évvel ezelőtt volt ugyanis, hogy gazdasági és belügyi miniszterré neveztek ki, és részt vettem az első ECOFIN tanácsülésemen. Bizonytalan időket éltünk akkor, és a tanácsban azt láttam és tapasztaltam, hogy az Európába vetett hit hogyan ölt testet konkrét megoldásokban. Csak úgy volt és van esélyünk átvészelni ezt a vihart, hogyha összefogunk, hogyha tartjuk az egymásnak tett ígéreteinket, és ha közös érdekek mentén dolgozzunk. Ez a szellem uralkodott a tárgyalóasztal körül, és az Európai Bizottság, a Tanács és a Parlament által hozott bölcs döntéseknek köszönhetően sikerült a válságot ellenőrzésünk alatt tartani, sikerült ö, megelőzni a legrosszabbat. Ezekkel az emlékekkel kezdtem a mondani valómat azért, mert ugyanezzel a szellemmel érkeztem ma is ide önök elé. A közös érdekvédelme az, amikörül a versenypolitika, e köré kell, hogy épjen a versenypolitika. A nagy, nem vagyok a nagy szavak embere, de mégis nagy szavakra van szükség, hogyha az ember le akarja írni, hogy mekkora az Európai Bizottság e, hatásköre a versenypolitika terén. Semlegesség, e, fél, félrehajlás nélküli eljárás és szigor a jogállamiság biztosítása érdekében. A tények, a gazdaság és a törvény. Nos, ezek alapján fogok én is eljárni, amennyiben e, megbíznak e, bennem. Mindenkinek meghallgatom a véleményét a legnagyobb multicégektől a legkisebb e, családi vállalkozásokig. Az államokét, az állampolgárokét. De a szakértőim elemzése és a saját véleményem mert senki sem alakíthatja, senki nyomás alatt nem változtatom majd meg. Az európai versenypolitikának akkor tudunk komolyan érvényt szerezni, hogyha függetlenül, pártatlanul és a titoktartás, tiszteletben tartása mellett járunk el az egyes esetekben, hogyha beiktatnak hivatalomba. Ezt e, foggal körömmel védem majd ezeket az elveket. A vizsgálatokat attól függetlenül végezzük majd el, hogy a cég milyen országból származik, mekkora és milyen nagy nevű. Ugyanígy az állami támogatások esetét is attól függetlenül fogjuk kivizsgálni, hogy melyik tagámról van szó. Nekem a versenypolitika erről szól. És sok minden tetszik nekem az Európai Parlamentben. Az egyik ezek közül az, hogy mennyire fontos önöknek fontosak önöknek ezek az értékek, amiben beiktatnak hivatalomba, akkor szívesen együttműködök majd önökkel annak érdekében, hogy ez a pártatlanság, semlegesség és szigor mindig áthassa a versenypolitika végrehajtását. Sikerült megállítanunk a válságot? Igen. De az elmúlt pár évben recessziót élt meg Európa, terjedt a szegénység, és nagyon bizonytalanok a jövőbeli kilátásaink. Egyértelmű a kihívás, amely előttünk áll, újra talpára kell állítani Európát. Növekedést kell teremteni, munkahelyeket kell teremteni, ehhez meg kell újulni, hogy a dinamikát és szociális társadalmi kohéziót teremtsünk újra Európában. Ebben kulcsfontosságú lehet a versenypolitika, Eh, ahogy azt a Juncker elnök úr is elmondta, amikor a munkahelyteremtésről, gazdasági növekedésről, beruházásokról beszélt, kis és nagy cégek számára egyaránt. Az átfogó célunk az lesz, hogy eh, lebontsuk azokat az akadályokat, amelyek ellehetetlenítik a gazdasági növekedést, az innovációt és a munkahelyteremtést. Akkor lehet sikeres egy cég, hogyha valóban az érdemei alapján tud versenyre kelni a többiekkel, de olyan piacokon, mint az energiapiac vagy a digitális ágazat, Nos, ezeken, ebben az ágazatokban különösen oda kell figyelni arra, hogy a domináns piaci szereplők is tiszteletben tartsák a szabályokat. Már csak azért is fontos, fontos, hogy a kis és középvállalkozások innovációval valóban nőhessenek, gazdagodhassanak. Az állami támogatásokra átélve, itt a modernizációt kívánom folytatni, ami azt jelenti, hogy a tagállamok egyre nagyobb felelősséget, eh, hatáskört kapnak az állami támogatások terén. Eh, ezzel átláthatóbb lesz a folyamat, és lehetővé teszi, hogy a közvélemény nyomó kövesse, hogy az egy, igencsak szűkös eh, állami forrásokat hogyan használják fel. Fontos, hogy az emberek tisztában lássák, hogy az adófizetők pénzét hogyan, mire költik. Erről kívánunk majd nyilvános vitát, közvitát folytatni. Néha az állami támogatásokra, a cégfúziókra és a trösztellenes szabályoknak a végrehajtása bizony ezért kemény árat kell fizetni rövid távon, de hosszú távon ennek megvan a hozadéka. Megéri ez. De rövid távon ennek lehetnek szociális, társadalmi költségei. Ezért a tagállamokkal és a régiókkal majd együttműködök annak érdekében, hogy ezek a beavatkozásaink, hogy az ő beavatkozásuk ne állítsa meg a szerkezetváltást. A tagállamokkal és a régiókkal azon fogok működni együtt, hogy az átmenetet kísérő intézkedések figyelembe vegyék a szociális dimenziót is. Az európai versenypolitika jól kiépült, megfelelő elvekre épül ezeket a szerződésben fektettük le, kiállták már az időpróbáját, hiszen egy nyílt belső piac és az egyenlő versenyszobályok, ez az, ami a versenypolitikát jelenti. De ez nem önmagába való cél. Az igazi cél az, hogy munkahelyeket teremtsünk, és hogy Európa virágozzék. Amióta sok víz lefolyt a Dunán, amióta először a szerződésben lefektettük a versenyjogi szabályokat, először is most már digitálissá vált a gazdaság, fejlődik, alakul körülöttünk a világ, újabb és újabb kihívásokkal kell, hogy szembenézzünk, ez a jövőben is így lesz. Ehhez a piacok alakulását figyelemmel kell követni, annak érdekében, hogy mindig ehhez szárazon kell tartani a puskaport, úgymond megfelelő eszközökkel kell rendelkeznünk, mint egy meg kell előlegeznünk a gazdaság változásait, ezekre fel kell készülni. Éppen ezért a versenypolitika teszi lehetővé a gazdasági fellendülést. Nekem ez nem csak cégekről és fogyasztókról szól, az állampolgárokról szól, az, az emberekről, rólunk. Az európai vállalatok kis és közepes méretű vállalatok, akár csak nagy multinacionális cégek egy globalizált világban kell, hogy helytálljanak a versenyben. Az uniós versenyügyi szabályok szigora segíti őket, az innováció felé eh, tereli őket, és a gazdasági növekedésre biztatja őket. Vannak, akik azt gondolják, hogy a versenypolitika és az iparpolitika eh, egymással szemben állnak. Én szerényen ellenkező véleményre helyezkednék ezekkel a hangokkal. Szükségünk van versenypolitikára, akár csak kutatásra, fejlesztésre, beruházásra, tőkére és magasan képzett munkaerőre. Nem az iparpolitika védi meg. Nem, nem az a jó iparpolitika, amikor a fogyasztók fizetik meg annak az árát, hogy megóvjuk, megvédjük a külső versenytől a cégeket. Éppen ezért számomra a versenyjogi tárca nem egy elszigetelt, magányos tárca, éppen ellenkezőleg. A jobb jogszabályalkotással a belső piacot támogatjuk, versenyképes cégeket teremtünk. A piacot is alakítjuk, ezt láthatjuk a tárpüzdési szer, szektorban, ahol a liberalizáció után a piacok továbbra is nemzeti alapon szerveződnek. Egyesek szerint nem lehetünk szigorúak versenypolitikában a házon belül, amikor az unión kívül eh, nem tartják be szigorúan a szabályokat. Én nem értek ezzel egyet. Szerintem a legjobb stratégia a külföldi versenyre az, hogyha már otthon is versenyképesek vagyunk. Ez persze azt jelenti, hogy majd szorosan együttműködök a többi biztos kollégámmal. Ezért mondtam azt, hogy nem magányos tárca ez. De van ennek még egy oka. Szeretnék együttműködni önökkel, tisztelt képviselők, az ECON szakbizottságban és máshol, de nem csak formális, hanem informális szinten is, hiszen a választó körzeteiket önöknél jobban senki sem ismeri, önök hallják a választók aggodalmait, sírámait, nehézségeit. Tisztelt képviselők! Meg kell eh, mutatnunk, hogy ahol szükség van, ott tudunk európai szinten megoldásokat kínálni. Ezáltal nagy dolgokban nagyobbnak, a ambiciózusabbnak, a kis dolgokban pedig kisebbnek és szerényebbnek kell lennünk. Az állami támogatások modernizációjával helyes vágányra tereltük a dolgokat, ez segít majd abban, hogy hogy ha kell, akkor beavatkozzunk, de a tagállamok felelősséget vállalnak azért, hogy, hogy az állami támogatások szabályait betartják. Én versenypárti vagyok, és nem fogom eh, nem fogom akadályozni a cégeket, hogy az érdemeik szerint versenyezek egymással, de egy pillanatra sem fogok eh, hezitálni akkor, amikor a kisebb eh, versenytársakat megpróbálják a piacról kiszorítani, tisztességtelen módon. Remélem, hogy önök ugyanezeket az értékeket osztják, mert a versenypolitika se nem bürokráciát jelent, se nem apró technikai részleteket. Nem, a versenypolitika értékekről szól. Az Európai Parlamentben ezt megtaláltam. Remélem, hogy ha beiktatnak hivatalomba, a jövőben is megtalálom majd ezeket. És természetesen vállalom azt, hogy rendszeresen párbeszédet folytatok az Európai Parlamenttel és az Önök szakbizottságával, Nem csak akkor, amikor formálisan megköltik ezt tőlem, hanem minden lehetséges alkalommal. Ez az Európai Parlament érdeke is. Ők képviselik az európai szavazókat, ebben hiszek. Remélem, hogy ez a meghallgatás a kezdete egy nyitott, intenzív és gyümölcsöző partner kapcsolatnak önök között és közöttem. Köszönöm szépen a figyelmüket!